ők a példaképei mindenkinek, szimbólumai azoknak az embereknek, akik az emberi jogokért küzdenek szerte a világon, veszélyek közepette. És az 1995-ös győztes, győztesünk, a török nemzetgyűlésből került kizárásra, és az Európai Parlament a szolidaritását szeretné kifejezni. Mert egész egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy valakit, akit demokratikusan választottak meg az állampolgárok, kizárjanak a parlamentből. Voglio anche esprimere la mia preoccupazione. Ezen kívül szeretnék még hangot adni az aggájaimnak, a folyamatos emberi jogsértések miatt is Törökországban nem csak ellenzéki politikusokat érintenek ezek, hanem a civil társadalmat is, újságírókat, akadémikusokat támadnak. Lori Wulmen, Szemi Odzecka, Ozman Kavala, Telten úr, Szeimál Pály, szeretnék emlékeztetni. Az Európai Parlament támogatni fogja ezeket az embereket a szabadság, jogokért és az igazságért való küzdelemben. Come sapete, mercoledì Ahogy tudják, szerdán